So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tisztelt képviselőtársak! Szerintem el kéne kezdeni. Olyan sokan még nincsenek itt, de remélem néhányan még majd befutnak erre a nagyon fontos eszmecserére, melynek kapcsán üdvözlöm. Daniel Vilotti urat szeretném üdvözölni, aki a fő előadó a 2019-es költségvetés tárgyában. Tudom, hogy Vioti úr minden szakbizottságot végiglátogat, meglehetősen nehéz most a munkája, és hát ezért is külön örülünk, hogy a prioritások között a mi témáinkat is besorolja, és mi egy kulturális, kultúrpolitikai, oktáspolitikai perspektívából is megoszthatjuk nézeteinket önnel. Megkaptuk a 2019-es tervezetet, a hónap során, és az új MFF javaslat ö, nem sokára publikálásra kerül. A költségvetésben, illetve a 2020-as év utáni időszakra vonatkozóan tanulmányozták képviselőtársaim, és Lokegárd úr, valamint árnyékelődői véleményt is formálnak ezzel a témával kapcsolatban, és gondolom képviselőtársaim és szakbizottsági tagok is hozzászólnak majd a mi szempontunkban a költségvetés tervezett témájához. Vilati azonban először kapja meg a szót kb. percre. Köszönjük még egyszer, hogy eljött. Grazie, grazie mille, thank you very much. Hmm, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony, és köszönöm persze azt is, hogy meghívtak ide a szakbizottsághoz. Nagyon sokat tanulok, nagyon érdekes ez a kör, amikor bejárom itt a szakbizottságokat a parlamentben. Ugye itt a munkamódszereket, a tevékenységeket, illetően sokat tanulok a szakbizottságoknál. Két fő dolog, amit elmondhatok a költségvetésről, inkább módszertani, mint érdemi kérdések. Ezek aztán majd az érdemi kérdésekre is rátérek röviden mert természetesen nagyon sok gondolattal egyetértek, amiket az önök szakbizottságából olasz, illetve más nemzetiségű kollégák megosztottak velem eddig. Tehát azt hiszem, hogy elég jól ismerem a szakbizottságok prioritásait, ami a módszertant illeti, ahogy mondottam, önök tudják, hogy mennyire merev az Európai Unió költségvetése, és nagyon nehéz itt mozgásteret találni, ezt a kulturális szakbizottságnak is mondom. Nehéz itt fantáziadús módon egy kicsit tágítani a mozgásteret, és nehéz ezt a fantáziát érvényesíteni a költségvetés tekintetében, amivel az Európai Parlament élhetne ez a tény, hogy a tanács továbbra is új és új programokat kér a bizottságtól, a parlamenttől, új projekteket, új szakpolitikák megvalósítását, ugyanakkor ezeket nem akarja finanszírozni. És itt a helyzet igencsak megnehezedik, hiszen a pénz az persze nem sokszorozódik meg magától, és az Európai Parlament fő jelentéstevője, vagy a Költségvetési Szakbizottság, vagy akár az Európai Parlamentnek semmiképpen nem van, az, hogy lemondjunk a már beindult programokról, olyan programokról, amelyekben polgárok, egyesületek, szervezetek, önkormányzatok, egyetemek részt vesznek és bíznak. Ugyanakkor a tanácsnál nagyon gyakran tapasztalhatjuk ezt a magatartást. Hát egy kicsit hosszadalmas volt ez a bevezetőm, csak valamiféle keretek közé szerettem volna helyezni a költségvetés általános problémáját, amely ugye akár majd az egyeztetés szakaszában is felmerül. Most az érdemi részre térve, az a szándékom elődeimhez hasonlóan, hogy továbbra is a lehető legnagyobb támogatottságot sorakoztassam fel az Európai Parlament álláspontját, illetően a költségvetés vonatkozásában, ugyanis, hogyha egységesek vagyunk, erősek vagyunk, és nagyon sokan támogatják ezt az anyagot, akkor bizonyosan erősebbek vagyunk, amikor sor kerül majd a tanácssal az egyeztetésre. Tehát én egy széles körű egyetértést várok, ez a szándékom, nem csupán a politikai pártokat illetően, a frakciókat illetően, hanem a szakbizottságok támogatását illetően is. Szeretném itt megérteni, hogy melyek a fő kérelmek, kívánalmak az egyes szakbizottságoknál, és aztán rátérek az önök javaslataira. Ugye egyrésztről felmerül az Erasmus Plus problémája. Ez egyfajta szimbolikus politikai jelentőséggel bír a legfontosabb elem ez láthatták az iránymutatásokban, amelyeket bemutattam, és amelyekről már plenár, a plenárison szavaztunk márciusban. Tehát ott szerepel az, hogy kérem, hogy az Erasmus Plus finanszírozását kétszerezzük meg, ugyanis az ilyen projekt esetében szerintem ambiciózusnak kell lenni. Az Európa Kreatívet illetően egyetértek önökkel abban, hogy alul finanszírozott volt ez a program, különösen ebben a több éves pénzügyi keretben. Körülbelül 20%-át veszítette el az Európa Kreatíva, illetve az Állampolgárok Európája program. Aztán az Európai Polgári Kezdeményezés, erről ma délelőtt már szóltam, az AFKO beli kollégákkal, hiszen ők foglalkoznak főként ezzel a témával. Egy új ö, költségvetési vonalat alakítottak ki, de ezeket nem tették be a tartalékok közé. Hát nem mondanám, hogy ez a polgárok becsap, becsapásával egyenlő, de azért ez így haszontalan. Aztán ott van az Európai Szolidaritási Testület, ezt önök nagyon jól ismerik. Nos, ezen témát illetően is van egy kezdeményezés. Az új programokhoz új forrásokat kell rendelni, és az teljes mértékben elképzelhetetlen, hogy az Európai Szolidaritási Testület, amely az egész EU projektje, az Európai Parlament igencsak szorgalmazta ezt, nem képzelhetjük el tehát azt, hogy ez az új program egy olyan program lesz, amely más már létező programoktól von el forrásokat. Ezek tehát az iránymutatások, amelyek mentén mozgunk majd, aztán persze más témák is felmerülnek, de már is meghaladtam a nekem kiosztott felszólási időt. Ugye ott van a, kultúra Európája, itt sem elégségesek a források, és egy külön költségvetési Mm, sorra lenne szükség, de a költségvetés merevsége miatt ez sajnos nem sikerült eddig elérnünk. Meglátjuk, hogy jövőre mire leszünk képesek. Nagyon fontos az, hogy számíthassak az önök szakbizottságának támogatására, nem csupán az önök véleményét illetően, vagy akár ma, hanem a következő hónapokban, amikor döntő jelentőségű pillanatokra számíthatunk. Elnézést, hogy egy kicsit túlléptem a felszólási időt. Elnök, köszönöm, köszönöm szépen. Azt hiszem a szakbizottság támogatását a bennünket érintő témákban biztosan, biztos, már most is biztosítatom. És az Európai Szolidaritási Testületről is volt már szó. A döbbenetes némi bosszúsággal láttuk, hogy a tanács, azzal a tagállamok nem állnak készen arra, hogy erre az új iniciatára, új kezdeményezésre új pénzt adjanak. és az európai költségvetésre hagyják ezeket a feladatokat, például a szolgáltatási testület költségeit. És új pénzt nem szívesen adnak rá. Az Erasmus Plus, Plus a másik nagy prioritásunk, ön is utalt már rá, hogy a parlament az MFF-ről szóló általános jelentésében is követelte azt, hogy megháromszorozzák a vonatkozó pénzeszközöket, és volt, aki tízszerez növelést kért, az Európai Bizottság elnöke. Hát némileg ilyen szóvirágokban beszél, de viszonylag sokat ígért szintén. Azonban, ha csak megduplázzák, az semmiképp sem elég, elég nekünk. És ami az MFF-et illeti, meg a szolidaritási testületet, ami 2019-ben és 20-ban az MFF, az új MFF-ből kell majd finanszírozni, hát izgalmas és mindenképpen heves viták tárgya lesz ez majd. Még egyszer köszönöm mindazt, amit elmondott, és hogy késznek mutatkozott arra, hogy támogassa a mi kéréseinket. Először Morten Lakagára mi jelentéstevőn kapja meg a szót. Uh, köszönöm, elnök asszony és azzal szeretném kezdeni, hogy visszhangozni fogom annak a nagy részét, amit ön már elmondott. Az, hogy ennek a szakbizottságnak a tagja vagyok, az egy különleges élmény abban a tekintetben, hogy általában nagyon nagy konszenzussal határozunk. A legutóbbi költségvetésről szóló jelentést is ismerem, ez gyakorlatilag annak a másolata, amivel most is nagyon nagy konszenzus uralkodik. Azt tudom csak hangsúlyozni, amit az elnök asszony mondott, és reagálva arra, amit Vioti úr mondott, szeretnék önnek gratulálni, mert ön is felsorolta azokat a témákat, amik a mi legfontosabb prioritásaink. És az ön kedves szavait hallva rájöttem, hogy gyakorlatilag egyetértünk ezekben a kérdésekben is. Ez tehát egy jó kiinduló pont. A 2019-es projekt a következő több éves pénzügyi keret előfutára, hogy azt az elnök asszony is mondta. Ennek még nem láttuk a terv, teljes tervezetét, de a rövid tervezetben a jelenlegi prioritásokról látunk rövid megjegyzéseket, illetve néhány általánosabb prioritás is szerepel. Ennyit tudunk csak most kijelenteni, mivel nem láttunk ennél többet. És ezen felül van egy probléma azzal, ahogy a kulturális témákat kezelik nagyon sok különböző eszköz esetében. A mostani vitánk során szembesültünk ezzel, és én nem voltam azzal tisztában, hogy több milliárd euró mozog más programokban. Ez újdonság volt számomra. És azt hiszem, hogy kezelnünk kell azt, hogy hogyan áramlanak ezek a milliárdok, hiszen a mi költségvetésünk csak milliókból áll, azt gondolom, hogy ezek az összegek megérdemlik a figyelmet. Erre még vissza fogok térni. Alapvetően arra lenne szükségünk, hogy jobban átlássuk, hogy a kultúrához kapcsolódó finanszírozás hogyan alakul. Emlékeztetnék arra, hogy van egy egyes pontunk, az Erasmus finanszírozása, nincs okunk arra, hogy itt felolvassuk ezt az egészet, hiszen nagyjából ugyanaz az irányvonal, mint eddig. A második pontban a Kreatív Európa fontosságát hangsúlyozzuk, harmadszor pedig szeretnénk az Euronet Plus programot finanszíroztatni. És ezt esetleg figyelembe vehetni, hiszen ebben a szakbizottságban nagyon sokat vitáztunk már erről, és nagyon súlyos helyzetben van az Euronet projekt. Költségvetés szempontjából mostohán kezelték ezt évek óta, és eltér az álláspontunk azt illetően, hogy hogyan élhet túl ez a projekt, vagy lehet, hogy nem is él túl, de a bizottság részéről most úgy tűnik, hogy a jó kezdeményezések fognak nyerni. Tehát azt javasolnám, hogy a következő költségvetésben szenteljünk ennek figyelmet. Mert beszéltem az érintettekkel, és úgy tűnik, hogy a parlament részéről mi szeretnénk, hogyha ez a projekt megmaradna. Ezért fontos, hogy valóban megtegyük azt, amire szükség van, amiről beszéltünk eddig, és a projektet életben tartsuk. Ugyanis enélkül az nem fog megmaradni. Az Euronet szervezettől most elkezdtek menekülni az emberek, mert úgy tűnik, hogy el fog fogyni a pénz. Tehát ha azt akarjuk, hogy ez megmaradjon, vagy akár növekedjen, akkor fontos, hogy erre finanszírozást találjunk. Tehát ezért szerepel ez a harmadik pontban. A negyedik pont természetesen az Európa polgárokért értéke, erről már beszéltünk, és az ötödik pontot is említettem már, a kultúra és az oktatási programok közötti szinergiákról van itt szó. És aztán ön is látja, hogy innen hiányzik 11 milliárd euró, és ez nagyon sok pénz. Nagyon jó lenne, hogyha szervezettebb módon tudnánk ezt megvizsgálni a mi bizottságunk szempontjából is. Tehát jó lenne erre odafigyelni. Még egy dolgot mondanék, és utána abba hagyom. A bizottságtól kaptunk olyan információkat az Európa a polgárokért programot illetően, ahogy az ismert, tavaly 750 ezer euróval csökkentették ennek a költségvetését az európai polgári kezdeményezés javára. Lehet, hogy most nagyon belemegyek a részletekbe, de ez fontos. A legutóbbi információban Két és fél millió euróval fogják ezt csökkenteni 2019-ben és 2020-ban. Tehát ezt hallottuk, hogy az európai polgári kezdeményezésbe kerülnek át a források. Ezzel két probléma van. Egyrésztről itt körülbelül már 5%-kal csökken az Európa egy Program költségvetése, ami nagyon jelentős csökkenés egy már egyébként is alulfinanszírozott program számára. A 2018-as költségvetés esetén már felvetettük ezt problémaként. Másodszor pedig az a probléma, hogy a javaslatban nincs indokolva ez a változás. Annak ellenére, hogy lehet, hogy jogilag elfogadható az, hogy a bizottság így mozgatja ezeket az összegeket, de itt nincsen átláthatóság, és itt nem szerepel az a fontos információ, amire alapozták ezt a döntést. Tehát azt hiszem, hogy ez itt a leglényegesebb. Itt arról van valójában szó, hogy a jogszabályokat és a költségvetést hogyan fogadják el, és mi ezt a parlament részéről még jobban meg fogjuk vizsgálni. Azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, elnök asszony. Ja, film, film. Igen, nagyon szépen köszönöm, Martin úr. Most az árnyékelődókat illeti a szó. Stajewski úr először maximum három percben kérem. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon örülök annak, amit az Erasmus Plus-ról elmondott. Független attól, hogy meg háromszorozódnak-e, vagy csak megduplázódnak a vonatkozó pénzeszközök, szerintem mindenképpen elégedettek lehetünk azzal, amit hallottuk. Ugye éveken át magát a programot kellett megvédjük, amellett kellett érvelnünk, a programok léte mellett. És rámutatni arra, hogy, hogy még nem érte el a céljait, és nem, nem szabad megszüntetni. Most végre belátta mindenki a program rendkívüli fontosságát. És az Erasmus Plus-ra vonatkozó források megduplázása is már egy örömteli dolog. A kreatív Európa létrehozásának gondolata szintén örömteli. Új javaslat volt, és hasznos és fontos, hogy megerősítjük. Engem aggaszt viszont a Europe for Citizens helyzete. Ha 11, illetve 16 százalék lesz csak a finanszírozás, az azt jelenti, hogy majdnem 90 százalék a fiataloknak, a NGO-knak nem kapja meg azt a pozitív választ, ami, ami, amire vár a programok a való jelentkezés során. 30-40% lehet a, a pályázók elutasításának aránya ebben a programban, és ennek nagyon negatív hatása lehet. Nagyon sok ember lesz csalódott, nagyon sok olyan jelentkezés van, ami, ami helyes, teljesíti a feltételeket, megérdemelni a pozitív értékelést mégis 90%-át ezeknek a e, pályázatoknak elutasították. Európában sokszor mondjuk e, a kultúrában ugye a helyzet, mint hogy az autópályépítésnél 1000 kilométerre van a szükség, abszolút csak 10-20-at építenénk meg minden évben. Hát az elutasítások, a pályázat elutasítás ilyen nagy, nagy százalék aránya mindenképpen elfogadhatatlan. holott nem nagyon nagy pénzekről van szó a költségvetés egész képest. A Kreatív Európa és a Europe for Citizens program nem kapja meg azokat a támogatásokat, amelyeket megérdemelne. nem vesznek részt eléggé a kreatív, innovatív iparok a gazdaságban, itt lehetne megfogni a dolgot. Herr Nikov für Luigi. Most Nikov úr következik, Luigi Morgano képviselőjében három percet kap. Köszönöm, Petra. Szeretnék gratulálni az előadóknak a jelentéshez. Luigi Morgano nevében fogok beszélni, aki úgy véli, hogy ez egy jó színvonalú jelentés, ami alapján jól lehet dolgozni. Egyetért Morgano úr az előadóval, és tisztában van néhány problémával, miszerint az Erasmus pluszra szánt top-up átkerülne a többéves pénzügyi keretbe, illetve az Európa Polgárokért Program továbbra is nagyon alulfinanszírozott. A lehető legtöbb jó projekt finanszírozását biztosítani kell. A sikerráták nagyon alacsonyak egyes alsorokban. Ami a Kreatív Európát illeti, ennek hatása van más alapokra, így a struktúrális alapra is. Támogatnunk kell a kulturális és kreatív iparágakat, mert ezek értéket teremtenek kulturális és nyelvi sokféleséget valósítanak meg, és minőségi munkahelyeket és fenntartható növekedést támogatnak. Morgana úr tisztában van azzal, hogy a véleménynek vannak terjedelmi korlátai, de a módosítókat be fogja nyújtani. A következő pont az, hogy természetesen megvárjuk, amíg a bizottság kiadja a kísérleti projektet és az előkészítő fellépéseket de a politikai prioritásokon is fontos elgondolkodni. Végül pedig úgy véli, hogy azok a döntések, amiket idén és jövőre meghozunk, azok meg fogják határozni a több éves pénzügyi keretről való elképzeléseinket is, annak ellenére, hogy ezek elvben nem kapcsolódnak össze, és ennek eh, tudatában kell lennünk. Ezek a legfontosabb eh, álláspontjai eh, Morgana úrnak ebben a témában. Remélem, hogy jól sikerül majd együttműködni, és elérjük a szükséges konszenzust. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, Miriada asszony, parancsoljon. And thank you to the rapporteur and also to Mr. Viotti. It's a pleasant change to see you. In... Köszönöm az előadónak, és nagyon jó, hogy Viotti úr jelen van. Én koordinátor is vagyok, tehát értem, hogy a többi pénzügyi keretnek milyen kihívásai vannak, illetve hogy a költségvetésnek is. Mi itt nagyon fontos munkát végzünk a befogadó fejlődés érdekében, és én örülök ennek a jelentésnek, de tudom, hogy a Költségvetési Szakbizottságnak és mindenki másnak is vannak prioritásai. Tehát más válságok, például egy humanitárius válsággal szemben mi sokkal kevésbé vagyunk fontosak. Azt hiszem, hogy a bizottsággal meg kell értetni, hogy milyen hozzáadott értéket teremt a kultúra, és hogy ez mit ad a gazdasági megtérülés szempontjából, akkor is, amikor kiemeljük az embereket a szegénységből. És itt a társadalmi kirekesztést is a valóságban meg kell próbálnunk leküzdeni. És itt beruházásokról is szó van. Tehát itt a valódi beruházás nagyon praktikus megközelítésben jelenik meg. Ugyanis láthattuk, hogy mi történik, ha ezt elmulasztjuk. És mivel korlátozott az időnk, azt hiszem, hogy itt fontos, hogy mind a kultúrához, mind az oktatáshoz hozzáférjenek azok is, akik földrajzi szempontból hátrányos helyzetűek. És úgy vélem, hogy ebben a házban eldöntöttük, hogy a jelnyelvi tolmácsolást bevezetjük a plenárison, és ezt még mindig nem tettük meg. Ha nem tesszük ezt itt a parlamentben, akkor milyen üzenetet küldünk azzal a polgároknak? Tehát azt hiszem, hogy követnünk kell az elveinket, és hogyha valamiről szavazunk, és úgy döntünk, hogy megvalósítjuk, akkor azt követni kell, e, különben nagyon kettős üzenetet küldünk a tagállamoknak. Tehát amit a bizottságnak mondtam, itt is azt tudom csak mondani, hogy kevés a pénz, mindig kevés is lesz de vannak hatékonyabb mondja a pénzköltésnek. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen gazdasági megtérülése van a beruházásainknak, és ez látható a mi ágazatunkban, sokkal inkább, mint más bizottságok esetében, mert itt a kreativitásról van szó, és ezzel munkahelyeket teremtünk, és kiemeljük az embereket a szegénységből. Ezt más bizottságok esetében nem látom. Nálunk ez egy hatalmas előny, ezért ragaszkodom ehhez. Köszönöm még egyszer, és várom a közös munkát, és Vioti urat pedig nem irigylem a feladat miatt. Ja, vielen, vielen herzlich. Nagyon szépen köszönöm. Helga Trüppel. Köszönöm Petra. Köszönöm a jelentéstevőnek. röviden megjelenítem azt, amire már utalt a kollégáim is. Azt hiszem a szakbizottság többsége ugyanazt akarja. A Kreatív Európa, magasabb Erasmus plusz költségvetés, a szolidaritási szolgálatunk erősítése, ez még a trilógusban van ugyan, de világos, hogy több friss pénzt akarunk itt, különösen a következő MFF-ben, és a Kreatív Európa. Hiszen ezek a programok az egyéneket célozzák meg, nagyon fontos a társadalmi integráció, és szempontjából is az egyének számára értelme legyen az európai projektnek. Ez egy erős érve részünkről, és fontos meggyőzni a pénzügyminisztereket. A mezőgazdasági kihozás alapok is fontosak ugyan, de nagyon jó érvek szólnak amellett azt hiszem, hogy a mi programjainknak is pénz. Ugye vasárnaponként az európai politikusok a kultúra fontosságáról beszélnek a választóiknak, meg a első integráció témájában, akár a migránsokat is azt aztán hétköznap meg elfeledkeznek erről. A következő MFF néma, némi problémát jelent, persze a Brexit miatt nincs elég pénz, és ha erősíteni akarjuk az Európai Uniót, és jobban akarunk teljesíteni, akkor új forra, saját forrásokról és rabatokról. És jól tudjuk, hogy a bizottságban vannak olyan hírek, hogy a mi programjaink nem lesznek olyan láthatóak, mint szeretnénk. És a következő költségvetésben a kultúra olyan fontos lesz, hogy nem lehet elfogadnunk azt, hogy alásöprik más szakbizottságok hatásköre alá rejtik. Ezért harcolnunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. A koordinátorok körében is megvitattuk ezt már, és világosan megteszünk mindent, hogy ne engedjük, hogy a programok elkeverjék a kultúrát, láthatatlan tegyék. Offrinak hozzászólóként percben maximum. Uh, thank you. I just wanted to ask couple... Köszönöm. Csak néhány kérdést szerettem volna feltenni Macron elnök uh, beszéde kapcsán, amit uh, múlt héten uh, mondott el, és először is több pénzt ígért Franciaország részéről, és azt szerettem volna kérdezni, hogy Viotti úrnak van-e erről részletesebb információja, vagy hogy esetleg más tagállamok tettek-e hasonló vállalást, és hogy ez befolyásolhatná-e az elérhető forrásokat. De ezen kívül úgy tűnik számomra, hogy Macron úr a szolidaritás létrejöttét szeretné elérni a nemzetállamok és Európa köreiben. És mivel ez ennek a szakbizottságnak is a hatásköre, ez azt is jelenteni, hogy az európai segélyezését alakítsuk ki az államokon átívelő módon. Szeretném megkérdezni, hogy vajon Macron úr beszédének lehet-e olyan kihatása, hogy magasabb lesz a költségvetése a bizottságunk által tárgyalt programoknak? Vielen, vielen herzlichen Dank. Nagyon köszönöm. Talán még egy észrevétel a saját magam részéről. Itt ugye az vitáknál egy kicsit összekevertük a két napi rendi pontot, de hát ezek össze is tartoznak, amik itt ma délután szerepelnek a napirenden. A múlt héten volt egy nagyon érdekes és feszítő látogatás az RT-nél, a Kultúrás Szakbizottságunk részéről. Ott van az RT Europe, ez a csodálatos program az RT-nél. És ez ugye egy kulturális orientáltságú program, különböző dolgok dokumentációval foglalkozik. Ez egy, ezt egy kísérleti projekt és egy előkészítő felépés finanszírozta az elmúlt hónap években, és jelenleg ez a program hat nyelven áll rendelkezésre, nem csupán német vagy francia nyelven, ami az Arte feladata, hanem lengyelül, spanyolul, olaszul és angol nyelven is elérhető. Az előkészítő felépés ebben az évben kifut, és azt hiszem, hogy ez egy valóban remek projekt, ami még kiépíthető lenne a jövőben. Meg kell tehát azt vizsgálnunk, hogy hogyan lehetne ezt az előkészítő fellépést átvezetni egy szabályos költségvetési sorba. Lókegárnak igaza van, vagy joggal mutatott rá az ide vonatkozó programra, de azt hiszem, hogy más dolgokat is finanszíroznak ebből a költségvetési sorból. És azt hiszem, hogy ez a megfelelő költségvetési sor lenne, hogy ezt az Árta Europe programot lehessen belőle a jövőben finanszírozni. Szerintem itt valóban el kellene gondolkodni, hogy a véleményünkbe belevegyük ezt a kívánalmat, hogy szeretnénk, hogyha ezt az adott projektet a jövőben folytatnák, az előkészítő fellépés lejárta után is, és konkrét költségvetési összegekkel kellene át ellátni a jövőben, és meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt elérni, hiszen ez egy valóban jó projekt. A kultúrák közötti cseréről van szó. Itt Európában az európai polgárok 70%-át érik el ezzel a hat nyelvvel. Kérdés az, hogy hogyan lehet ezt tényleg életképessé tenni, megtartani, tovább kiépíteni. Ez számomra egy fontos ügy a múlt héten, amikor az RT-t meglátogattuk, és mindenki, aki ott volt, egyetértett ezzel a véleményemmel. Most pedig az Európai Bizottságnak szeretnék szót adni, hogyha óhajtja ezt, és aztán még egyszer Viotti úr kap szót, majd pedig Morgan Lockengard bizottság, hozzá kíván tessék. Próbálják meg ezt két percben megtenni, vagy háromban maximum. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és Uraim, tisztelt eh, képviselők és tisztelt eh, előadó úr! Eh, szeretnénk megköszönni a parlament folyamatos támogatását, amelyeket a kultúra, oktatás és ifjúság iránt tanúsítanak. Ez nagyon fontos a költségvetési elfogadási folyamatában. Próbáljuk mindig a legjobb célokat elérni a fiatalok, a diákok, a tanárok és a kulturális vállalkozások számára. Ahogy azt önök is említették, most már a több éves pénzügyi keretre készülünk fel, illetve az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra, és ennek a jövőbeli jogalapját dolgozzuk ki. És ahogy azt önök is megjegyezték, a multiplikációs faktorok például az Erasmus Plus program keretében megvannak, és nagyon fontos a 2019-es költségvetésben is ezeknek a támogatása. Ahogy azt önök is tudják, most már átértünk a 2018-as program második felébe. Ez most már utazósebességen van ez a program, és majdnem 100%-ig lehívták már az operatív hiteleket, és ennek nagyon örülünk. Ez 2017-ben is hasonlóan zajlott. Sajnos nem tudok konkrét számokat mondani a költségvetéssel kapcsolatban, mert a biztosok kollégiuma még nem hozta meg ezt a döntést tehát ezt majd meglátjuk, és tájékoztatni fogom önöket, amint van több információ. Ami az Erasmus Plus programot illeti, a kifizetési hitelek növekedése azért szükséges, mert az adszorpciós ráták egyre jobbak a tagállamokban, mindig egyre több pénzt tudnak felszívni, mint az előző évben. A program sikere különösen azután látszott, hogy tavaly megünnepeltük az Erasmus program 30. évfordulóját. De továbbra is vannak még kielégítetlen igények. A program egyes részei még nincsenek teljesen kihasználva. Tehát ez azt mutatja, hogy ahogy azt önök is említették, igen jelentős a kihasználtsági ráta, és hogyha több pénz kerülne ebbe a programba, akkor még több projektet lehetne támogatni és szeretnék köszönetet mondani a 2018-as költségvetés során végzett munkáért is. Azokra a programokra koncentráltunk, amelyek a legrosszabb tehát produkálták az oktatásban, a szakképzésben, illetve a mobilitásban és a stratégiai partnerségben voltak ezek a programok. És az a kis költségvetés kiegészítés, amelyet a Kreatív Európa kapott, ez az 5 millió euró, ez új együttműködési projekteket indított el, és ezek főleg az integrációhoz kapcsolódtak. És konkrétabban a többéves pénzügyi keretről szólva, a jövőbeli programokról szóló tárgyalásokról annyit tudok mondani, hogy megköszönöm az Európai Parlament folyamatos támogatását, és így tudunk arról gondoskodni, hogy elégséges legyen a költségvetés a különféle területeken. Tegnap a Költségvetési Szakbizottság monitoring csoportjában bemutattuk az Erasmus Plus programot, és a Költségvetési Szakbizottság elnöke fontosnak tartotta, hogy megháromszorozzuk a költségvetést, és jó, hogyha ez megkapjuk a parlament támogatását, és ezt köszönjük szépen. És a bizottság szeretné önöknek megköszönni azt, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a Kreatív Európa program ágazat közi elemének a megerősítése, főleg azért, hogy a hamis hírek ellen fellépjünk a médiatudatossági program keretében. A bizottság itt új projekteket fog indítani, hogy ezek ellen a problémák ellen fellépjünk. Zárásképp néhány szót mondanék az Európai Szolidaritási Testületről, Tegnap volt ezzel kapcsolatban egy ülés. Az Európai Bizottság megpróbálja megszerezni a politikai egyetértést. Remélhetőleg júniusban a második trilóguson erre lehetőség lesz, és így gyorsan meg lehet majd valósítani ezt az ígéretes kezdeményezést. A 2018-as felhívás már veszélybe került, tehát itt mindenképpen sürgősen kell reagálni. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch wir sind Köszönöm szépen mi is, minket, nekünk is érdekünk a gyors egyes, egyesség, ami a szövetet és a testületet illeti. Itt szükség lesz egy kis rugalmasságra a tagállamok részéről a friss pénzekre vonatkozó követelésben. Különben nem sokat ér az egyesség, attól tartok. Viotti úr. Először, aztán Lakegár úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm valamennyüknek, illetve a bizottság képviselőjének, aki felszólalt. Nagyon fontos volt ez a vita. Egyes prioritásokat feljegyeztem, hiszen van itt egy bizonyos összhang nagyon sok témát illetően. Két gyors megjegyzés. Az egyik az, hogy ahogyan az imént elhangzott, most úgy beszélünk mindenről, hogy a költségvetés még nem áll rendelkezésre, tehát a 2019-es költségvetés, így tehát egy kicsit az iránymutatásokról tudunk itt beszélni, amikről szavaztunk, illetve az elvárásainkról beszélhetünk, várnunk kell tehát. Aztán egy, ugye felmerült itt a következő több éves pénzügyi keret az MFF kérdése is. Persze e két dolog összekapcsolódik. Ugyanakkor meg kell próbálnunk ezeket külön kezelni. A következő évek, évben még ugye nem lesz itt a Brexit, tehát itt két párhuzamos szinten kell majd együtt dolgoznunk, mindenki a saját hatáskörei alkalmazásával. Ami pedig a kísérleti projekteket, illetve az előkészítő fellépéseket illeti, amiket itt megemlítettek, az a szándékom, ugyanakkor nagy tisztelettel viseltetem az Európai Bizottság munkája iránt, már ami a kísérleti projekteket és előkészítő fellépéseket illeti, az én szándékom mégis az, hogy az Európai Parlament politikai szerepét megvédjem tehát tiszteletben tartva az Európai Bizottság véleményeit, amelyek technikai, jogi jellegűek, vagy akár gazdaságiak, vagy költségvetési jellegűek. Én mégis az Európai Parlament szerepét szeretném tiszteletben tartani, amely ugye dönt arról, hogy egyes kísérleti projekteket előre akar vinni, lehet, hogy politikai, jogi vagy pénzügyi költségvetési szempontból nem kapnak maximális értékelést az Európai Bizottság részéről. Ha viszont a parlament ezeket szeretné előrevinni, tovább is fenntartani, akkor ezt megtesszük, hiszen mi a polgárokat képviseljük, és a polgárok javára munkálkodunk. Aztán itt van még a kolléga kérdése Macron elnök vonatkozásában. Egy kicsit összezavarodtam itt. Azt hiszem, hogy arra gondolt ön, hogy Macron több szociális szolidaritásról beszélt, ezt ígérte, illetve a szociális szolidaritásnak, a társadalmi szolidaritásnak több finanszírozást ígért a legutóbb Strasburgi beszéde során. Én nagy elégedettséggel hallgattam Macron elnök úr szavait, és Remélhetőleg ezen szavakat majd konkrét tettek is követik majd. A következő költségvetésben remélhetőleg konkrét tényeket is láthatunk Macron elnök ígéretei nyomán. És szeretném mindannyiukat felhívni arra, most végezetül, hogy dolgozzunk együtt. Nagyon jól tudjuk, hogy persze még azt is szeretném elmondani, hogy önök egy igencsak szerencsés szakbizottság, Niriát kolléga a költségvetési szakbizottságnak is tagja, tehát közvetlen a kapcsolatunk, úgyhogy megrángathatják a fülemet, ha valamit nem jól csinálok, ha úgy gondolják. De eh, ahogyan elmondottam, az európai költségvetés szinte soha nem jelent egyet itt a parlamenten belül, mert nagyon közösek az elképzeléseink, ugyanakkor mindig viták vannak a tanácssal, ahol állam és kormányfők, pénzügyminiszterek ülnek össze, így tehát kollégák barát barátaim ö, körében terjeszteném ezt a kérést, hogy talán gyakoroljanak nyomást a pénzügyminisztereikre, miniszterelnökeikre, ezért kérem ezt önöktől, mindenkitől, az önök szakbizottságától is. Jó, nagyon szépen köszönöm, kedves Vilti kollega, azt is, hogy eljött, és azt, amit itt elmondtunk, a szívére veszi, úgymond, és továbbítja is, papírra veti és érvényesíti, hogy közösen tudjuk aztán vinni ezeket a dolgokat. Várom és örülök a további együttműködésnek, és köszönöm még egyszer, hogy eljött körünkbe. Most a végén pedig az árszót Morten Lokegaard kapja meg. be brief. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Szeretném megköszönni Vioti úrnak, hogy időt szánt ránk, és sok szerencsét kívánok neki eh, innen is. Néhány megjegyzésem lenne. Az egyik eh, természetesen az, hogy eh, azt hiszem, hogy helyesen emelték ki azt, hogy ez a szakbizottság a következő években is egyre inkább azon kell, hogy dolgozzon, hogy a körülöttünk lévők megértsék, hogy a kulturális ágazatban milyen értékek rejlenek. Már sok éve vagyok ennek a bizottságnak a tagja, és azt hiszem, hogy számunkra a legnagyobb probléma az, hogy hogyan tudjuk ezt megértetni az emberekkel. A legutóbbi számadat, amit láttam, az azt mutatta, hogy körülbelül 6% körül van a hozzájárulás aránya a GDP-ben, és a sporttal foglalkozóktól hallottam, hogy 2,4%-ot tesz ki a sport, és azt mégis jelentősnek tartják. Ezek elég nagy számok, ezt jobban el kell magyaráznunk annak érdekében, hogy ne támadjanak minket ennyire előre látható módon. Ugyis, ugyanis nem először érnek minket ilyen kritikák. Tehát itt jobban kell teljesítenünk. Arra ösztönöznék mindenkit, hogy tegye meg, amit csak tud, és természetesen én is ezt fogom tenni. És amit az elnök asszony javasolt az ARTE projekttel kapcsolatban, ezt szintén be fogjuk építeni a javaslatokba. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Ja, vielen, vielen Nagyon szépen köszönöm ezt a jó eszmecserét. Abból indulok ki, hogy ahogy az elmúlt években most is itt a szakbizottságban szorosan egymás mellett állunk majd, nem engedjük, hogy éket verjenek körénk a viták során, és együtt tudunk érvelni, és mindenféle nem csak támadás ellen a bizottság részéről, érkező, bár nem túl súlyos támadás esetén, és együtt maradunk, hanem a tanácstól várható, talán súlyosabb viták esetén is, például a szolidaritási testület kapcsán elhangzottak ilyenek, és meg kell majd harcoljuk a harcokat. Ugyanez igaz az Erasmus Plus-ra, meg arról, hogy a meg a források megduplázása nem elégséges, legalábbis háromszoronás, háromszoros kell legyen. És máj, május másodikán 11-kor találkozunk, majd Lockegart jelentését megvitatjuk, és június 17-én szavazunk róla. és elegánsan összekevertük és összehoztunk két naprendi pontot az előbb, úgyhogy csak egy naprendi pont maradt. Ez pedig az, hogy bejelentem, hogy május 16-án lesz a következő ülésünk, és aztán is 17-én folytatjuk délőtt. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm a tolmácsoknak is a munkát.